Zgodnie z zapowiedzią... Jó reggelt! Köszöntök mindenkit! Ahogy elmondtam már ma reggel, szeretnénk pontosan kezdeni a délutáni ülést, hiszen itt van velünk Öttinger biztos. Pontosan kezdünk három órakor, Ahogy említettem, itt van a költségvetésért és emberi erőforrásokért felelős biztos. Most jelenleg egy olyan időszakban vagyunk, amikor nagyon sok a munka, mindenki a biztos úrral szeretne egyeztetni. Szeretném elmondani azt is, hogy a koordinátoroknak két percnyi hozzászólási időt tudunk adni, ezt követően pedig a többi képviselő kap szót hogy takarékoskodjunk az idővel, nem is szeretném szaporítani a szót, és megadnám a szót most Öttinger biztosnak. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm a meghívást ebbe a nagyon fontos parlamenti szakbizottságba, és köszönöm az érdeklődést is, amelyet jelenleg tanúsítanak irányomban, hogy tanácsot adhassunk, illetve ajánlásokat fogalmazzunk meg a következő több éves pénzügyi keretre vonatkozóan. Hol tart most a bizottság? Hogyan látják önök, és hogyan látjuk mi a következő közös európai agrárpolitikát, és melyek az aggályok, aggodalmak ezzel kapcsolatban? Először is megint egy 7 évre szóló költségvetési keretet szeretnénk előterjeszteni, azért mert egy 7 éves időtartam egyértelmű kontextust teremt, illetve egyértelmű keretet hoz a fogyasztók, illetve a gazdálkodók számára is. Ugyanakkor szeretnénk bejelenteni azt is, hogy az ezt követő több éves pénzügyi keret 5 vagy annál hosszabb időszakra, 5 vagy még több évre vonatkozna. 2024-ben megválasztanak egy bizottságot, az Európai Bizottságot, és a mandátumok egy részére megvitathatja majd a éves pénzügyi keretet, és így ezt jóvá hagyhatja, így a parlament és a bizottság mandátuma a soron következő pénzügyi keretre majd jobban összhangban lehet. Továbbá szeretnénk egy saját keretet az európai agrárpolitika számára kidolgozni, és természetesen vannak érvek azzal kapcsolatban is, hogy a második, ér, második pillért összekapcsoljuk a kohéziós politikával. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy Amellett is nagyon jó érvek léteznek, hogy fenntartsuk a közös agrárpolitikán belül ezt, és az önök szakbizottsága, illetve egy agrárbiztos mellett is nagyon komoly érvek szólnak, tehát el kell döntenünk majd azt, hogy hogyan szeretnénk az első pillér, illetve a második pillér között elosztani az erőforrásokat. És itt egy döntő kérdéshez érkezünk. Két költségvetési hiány, két költségvetési űr jelentkezik a költségvetésben, egy bevételi űr a Brexit miatt, és egy átmeneti időszak után 12-13 milliárd euró fog hiányozni strukturálisan minden évben vannak feladataink, és éppen ezért a kiadások terén is egy hiány fog jelentkezni, ugyanis ha a 2011-12-13-as időszak során meghatároztunk új feladatokat, a következő évtizedre nézve is lesznek olyan feladatok, amelyeket hatékonyabban, költséghatékonyabban, illetve európai szempontból kell majd megközelítenünk, illetve megoldanunk. Ott van például a menekült ügy a fejlesztési segélyek, hogy ezáltal csökkentsük azokat az okokat, amelyek menekülésre késztetik az embereket. A határok védelme, migráció, terrorizmus elleni küzdelem, a kutatás, a nagy kutatás, illetve a védelmi kutatás nagy területe, valamint az ezzel kapcsolatos védelmi iparág. Abból indulunk ki, hogy Noha ezen feladatok most még nehezen megbecsülhetőek, a jelenlegi MFF keretében a az átcsoportosítás, illetve a rugalmasság által ezt a költségvetés keretéből tudtuk finanszírozni. A feladatok növekednek, éppen ezért arányosan a költségvetésnek is ezt tükröznie kell, és kellő forrásokkal kell a következő pénzügyi keretben ezt ellátnunk. Most elméletben nyilván a közös agrárpolitika forrásainak csökkentését önök ellenzik, mi pedig két, illetve egyéb, illetve több formulán dolgozunk. Egyfelől ott van ugye a Brexit által előidézett hiány. Ezzel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy az eddigi költségvetési struktúrában, struktúrában ugye 50% lenne a csökkentés, 50%-ot friss források jelentenének. Ami a kiadásokkal kapcsolatos hiányt illeti, itt ugye új kiadások jelentkeznek, a tagállamok, az állampolgárok és az adófizetők érdekében tesszük ezeket a kiadásokat. 80% friss forrás, és csak 20% lenne az átcsoportosítás a jelenlegi költségvetési struktúrán belül. Ha mindezt összeadjuk, a jelenlegi programokat, a kohéziós programokat, a KAP, a CEF, a Horizon 2020, az Eura, ez Erasmus Plus és egyéb nagy programokat is, ha figyelembe veszünk, és ha az új feladatokat realisztikusan határozzuk meg a költségvetésen belül, akkor kell egy plafon a bevételi oldalon, illetve 1,1x lenne ez az előirányzatok tekintetében. Ez azt jelenti, hogy 1,1 és 1,9 között található. Jelenleg a parlament ugye két fontos jelentést tárgyal, Toma és Olbricht képviselők, valamint Depré és Lewandowski jelentések, ők az illetékes előadók, és várom is már az eszmecserét márciusban az Európai Parlamenttel. A parlament ott valószínűleg 1,3%-ot fog felső határként javasolni. 17 tagállamban már jártam, 10, további tagállamba még elmegyek. Pénzügyminiszterekkel, strukturális ügyekkel foglalkozó miniszterekkel, miniszterelnökökkel, illetve nemzeti parlamentekkel is, és agrárminiszterekkel is egyeztetek, és abból kell kiindulnunk, hogy 5-6 tagállam valószínűleg viszonylag makacs módon kifogálni a jelenlegi álláspont mellett, a jelenlegi plafon mellett, az 1,0%-os plafon mellett, amelyet még Cameron javasolt, és ők viszonylag makacsul ki fognak tartani, emellett Svédország, Finnország, Dánia, Írország, Ausztria. Az Európai Parlamentben, itt a szakbizottságban is vannak ezen országokból képviselők, akik valószínűleg remélhetőleg megerősítik majd azt, hogy mennyire komolyan kitartanak Kopenhágában, Helsinki-ben, Stockholmban, Hágában és Bécsben ezen plafon mellett. Ezt én így ebben a formában tudomásul veszem. Ha ez a vita kiinduló pontja, rendben, ha azonban ez egy végleges álláspont, akkor az egy nagy problémát jelentene. Ugyanis 1,0 egy olyan arány, amely a jelenlegi lényeges programok mellett, ugye a KAP, a kohéziós politika, a Horizont 2020, az új, illetve a régi feladatokat így nem tudnánk komolyan finanszírozni. Éppen ezért, ami bennünket illet, 1,1x a kiinduló pont. Megértem persze azt is, hogy önök szakbizottságként a költségvetés megnyilvánulását elutasítják. Ennek ellenére azt kérném, hogy noha kitartanak az álláspontjuk mellett, ha jelentős kurtításra kerül sor, akkor adjanak tanácsot arra vonatkozóan, hogy hol tudják ezt elképzelni, és hol nem. Anélkül, hogy ezáltal elárulnák az önök tulajdonképpeni álláspontját, azt, hogy ellenzik a költségvetés megnyírválását. A vitaindító anyaggal, illetve a tanácssal, amely Brüsszelben ülésezik, Hogan kollégámmal bizonyos opciókat előterjesztettünk, és majd csak áprilisban fog a bizottság egy végleges álláspontot kialakítani. Amikor egy spending review-t dolgozunk ki, vannak különböző álláspontok az Európai Számvevőszék részéről is, amely a greening kapcsán kritikusnak mutatkozott, nem magát a gondolatot ellenezte, hanem azt, hogy ez a gyakorlatban hogyan, jól vagy rosszul működik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a, a mi kiinduló pontunk az kell legyen, hogy az agrárpolitikát modernizáljuk, és az egész struktúrát lényegesen egyszerűsítenünk kell. Van, aki azt mondja, mezőgazdasági, mezőgazdasággal foglalkozó képviselők, hogy bizonyos csökkentést elfogadhatónak tartunk, hogyha ez egy lényeges egyszerűsítést jelent a források lehívása, vagy a pályázatok, vagy az ellenőrzések terén. A közös célok nyomon követése érdekében az agrár, illetve környezetvédelmi célok szempontjából, ha ez egyszerűsítést jelent. Elolvastunk a közelmúltban különböző követeléseket azzal kapcsolatban, hogy 30%-kal csökkentsük a közös agrárpolitika keretét, illetve helyezzük ismét nemzeti szintre, de ezt nem támogatom. A belső piac, egy belső piac, a gyakorlatban akkor működik, hogyha közös alapelvekre helyezkedik. A töredezettség előidézése, a nemzeti struktúrák előmozdítása számomra egy téves út. A közös agrárpolitika volt az első tényleg közösségi alapokra helyezett politika. A, az, a szén és acél közösség mellett ez volt az egyik fő projekt, és továbbra is úgy gondolom, hogy ennek akkor van a legjobb helyzete, hogyha európai szinten tartjuk. Amennyiben bizonyos csökkentésekre szükség van, számomra egyértelmű 5 és 10 százalék közötti csökkentésről beszélünk, ennél nem többről. Tehát, hogyha konkrétan ugye 2020 illetve a 2021-es támogatási program keretébra való tekintettel, főleg az új MFF való tekintettel 5-10 százalékos csökkentés. Meg kell néznünk, hogy ezt eh, hogyan tudjuk eh, végrehajtani. Hol tudunk csökkenteni? Itt eh, a nemzeti társfinanszírozásról igazából nem tartok sokat, hiszen itt a régiók versenybe szállnak majd, hogy ki az, aki többet tud nyújtani. A hátrányos helyzetű, szegényebb régiók számára pedig valószínűleg versenytorzulás következhet be, és ez még több bürokráciát eredményezne, nem pedig kevesebbet. A capping kérdése, erre is választ kell adnunk, illetve a degresszív támogatás kérdésére. A mezőgazdasági vállalkozások méretének függvényében, és Hogan kollégával majd áprilisban fogunk erről dönteni, és ezt akkor ismertetjük önökkel. Ami a hibarátát illeti, a tévesen felhasznált források kvótája a közös agrárpolitikában elég alacsony szintű. Azt hiszem, hogy ennek ellenére, és talán pont emiatt elég bátorságot kellene gyűjtenünk ahhoz, hogy ne élesítsük ki még inkább az ellenőrzéseket. És egy adott közigazgatási szervet kell megbízni az ellenőrzéssel, és a többi szerv egy kiegészítést, kiegészítő szerepet töltene be. Ez egyszerűsíteni a helyzetet, és hogyha ritkább az ellenőrzés, valószínűleg ez azt is eredményezheti, hogy a hibaráta emelkedhet. Továbbra is a fiatal gazdálkodók, illetve a fiatal gazdálkodókat szeretnénk támogatni, az innovációt, szeretnénk egy sürgősségi tartalékot is képezni, amennyiben kártevők pusztítanak a mezőgazdaságban, vagy egyéb katasztrófa következik be. Tehát nem szeretném megforradalmasítani a mezőgazdaságot, hanem inkább az evolúciót támogatom a következő több éves pénzügyi keret, illetve a közös agrárpolitika érdekében. És még egy utolsó gondolat. Ha szeretnénk tanulni a múltból. Meg kell néznünk, hogy mi az, ami a múltban nem sikerült. A Vározó Bizottság 2011-ben terjesztett elő az MFF-fel kapcsolatos javaslatát, ezt követően azonban semmi sem történt. A tárgyalások során nem, tapa- nem tapasztalhattunk előrelépést, 2011 második fél, éve, fél évében, 2012-ben gyakorlatilag nem volt erőlerépés, inkább csak 2013-ban volt ez megfigyelhető, és 2013. december közepén került sor a végrehajtási jogszabályok elfogadására, és akkor lettek ezek közzé téve. Egészen addig a mezőgazdasági szervezetek, az agrárszervezetek, a minisztériumok, akiknek feladat aztán a jogszabályokat végrehajtani a tagállamokban, illetve a régiókban, akiknek feladata a gazdák képzése, a lépések megtörténtek, de csak 2015 elején. Éppen ezért az első három fél év a jelenlegi költségvetési, pénz, költségvetési keretben gyakorlatilag egy elpazarolt időszak volt és hogyha egy fiatal gazda szeretne egy gépet beszerezni, de csak 20% saját tőkével rendelkezik, és a banktól kell 80%-os hitelt, a 80%-ra hitelt felvennie, akkor gyakorlatilag az anyósa vagy valaki kell, hogy kezességet vállaljon, vagy egy európai agrárprogramtól függ hogyha valaki azt mondja, hogy a további 7 éves időszakra hitelt kell felvennie, gyakorlatilag csak a saját tőkéjével rendelkezhet. Éppen ezért nem lenne szabad csak 2020. decemberében jóváhagynunk ezt a pénzügyi keretet, ezt a költségvetési keretet. Májusban ismertetni fogjuk az MFF-et, és négy héttel később kerül majd sor a végrehajtási rendelkezések ismertetésére. Ez a többéves pénzügyi keret hatodik része, az elsőt Jacques Delors ismertette, Jacques Delors fogadta el. Volt egy bizottsági javaslat, de 2021 hatályba lépése előtt még egy választásra is sor kerül. Vagy önök, vagy mi vagy jóvá hagyunk egy költségvetési keretet, vagy 2020-ig várnunk kell. Éppen ezért szeretném most ezt a parlamentet, illetve ezt a szakbizottságot arra kérni, hogy minél hamarabb nevezzék ki az előadókat, és minél hamarabb vessék bele magukat ebbe a munkába, hogyha májusban kezdik el ezt a munkát a tanácssal párhuzamosan, akkor esélyünk lehet arra, hogy a gazdák, illetve a vidéki térségek egyértelmű keretet kapnak, egyértelmű feltételeket még az európai választások előtt, és ez minden intett fél számára egy komoly előnyt jelent. A KAP, a kohéziós politika, a Horizon 2020 és az összes egyéb program esetében, hiszen ott a hosszú távú befektetések érdekében biztonságot kell teremteni. Köszönöm. E, Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, most a koordinátorok kapnak szót két-két percben, utána pedig az előadók három percet. Akadálya a lényeg az, hogy megegyezzünk. Örülök annak, hogy egy hét éves tervet dolgozunk ki. Akadálya a lényeg az, hogy megegyezzünk. Örülök annak, hogy egy 7 éves tervet dolgozunk ki. Elővettem a jogosítványomat. 1961. júliusában kaptam meg a jogsimat. Fel annyiba került, a gabonára fel annyiba került, mint most. Most pedig a bevételeink 31 milliárddal többet jelentenek az árak megőrzésében a fogyasztókat kell szem előtt tartanunk. A kapra kiadott pénz, ha jól osztjuk el, és erről még vesz 40 millió munkahelye függ össze a mezőgazdasággal az Európában, Európában. És Éppen ezért vannak jó indokaink, amelyekkel meg tudjuk indokolni azt, hogy miért adunk ki ennyi pénzt a kapra. Köszönöm szépen azt, hogy ennyire pozitívan állsz a mm, közös agrárpolitiká. Ne lépjék túl a felszólalási idejüket. Négy óra után öt perccel lezárom a felszólalási időt. André, tessék. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le, le Commissaire. Merci de vos propos. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyra értékelem a tájékoztatóját, és azt mondta, hogy nem szabad, hogy a formára koncentrálás is fontos, és a kutatás is fontos. Az élelmiszer szuverenitás, az élelmiszer biztonság ugyancsak alapvető elemek, ezt ön is elmondta, és a készségügy és a környezet az egy olyan közös jószág, amit nyomon kell követnünk, amire oda kell figyelnünk egy európainak azt mondhatnám, hogy el, azt kell dönteni, reformok nem, nincsenek összehangolva. Tehát el kell jutnunk oda, hogy a mezőgazdaságot, oktatást is együtt kísérjük, ökológiailag elfogadható módon termeljünk, hogyha megvan a mert ha ezek nem állnak össze, akkor nagyon nehéz lenne változtatni a gazdálkodók magatartásán. Nyekről, arról, hogy mivel kell Európának szembesülnie a Brexit után de elmondta azt is, hogy a gazdáknak jogbiztonságra van szüksége, és tudatságban, tehát régóta, elég régóta, hogy ezt mondjam. Február 14-én tették közé az MFF-t, említette a mezőgazd nagyon sok mindent ad, pluszt ad, amit most nem tudok itt felsorolni. Az Egyesült Királyság hozzájárulása az uniós költségvetés, körülbelül biztos úr, hogy itt van ma velünk, mint ahogy elmondta a felszólalásában mindig egy új mandátumra van szakpolitikák, elavultá válnak. Modernizálni, korszerűsíteni kell. Meg kell ezeket vizsgálnunk. Lehet, hogy mindent összevetve egyik-másik szakpolitikát meg kell szüntetni. Hogyan lehet előfeltétellé tenni azt, hogy mielőtt elkezdünk egy új szakpolitikán gondolkodni, ne ö, hagyjunk mindent reflexzerűen úgy, ahogy van, és soroljunk ehhez még plusz prioritásokat. Meg kell néznünk azt, hogy mi az, ami korszerűsíthető, és mi az, ami megszüntetendő. A kap korszerűsítése kapcsán pedig megkérdezném ugyanezt. Mielőtt jóvá hagynánk az új MFF-et, hogyan lehetne megvizsgálni azt, hogy a kap elérte a hozzáfűzött célokat, az innovációval, a biztonsággal, a fenntarthatósággal kapcsolatos célokat. Ez ugyanilyen fontos, létfontosságú ahhoz, hogy megfelelő módon meg tudjuk az egészet indokolni az adófizetőinknek. Köszönöm szépen. Mindegy, hogy most vagy később szólok. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, köszöntöm önt is, eh, biztos úr. Először is eh, szeretném jelezni, hogy a véleményünk az, hogy a jelenlegi kontextusban eh, a közös agrárpolitika finanszírozásának csökkentése semmilyen, csökkentése semmilyen módon meg kell szabni. De mivel folyik a vita az új közös agrárpolitika kidolgozásáról, szerintünk a legmegfelelőbb az lenne, hogyha definiálnánk ezt az agrárpolitikát, majd értékelnénk a finanszírozási igényeket, kidolgoznánk a szükséges költségvetést, amelyből ezt az új politikát szeretnénk kifejleszteni, támogatásra volna szükség és közfinanszírozása. Tudom, hogy kevés az időm, de azért szeretném még kommentálni azt, hogy ön említett igényeket azzal kapcsolatban, hogy csökkentenünk kell a forrásokat. Én a inkább hát, rá kellene bírni őket arra, hogy megfizessék az adóikat, mert ebből nyilván a költségvetés is emelkedne. Másodszorban pedig nem eh, arra kell gondolnunk, hogy eh, növeljük, hanem csökkentsük eh, az Európai Unió militarizálására fordított forrásokat. Köszönöm. Hanem arról is, hogy nagyobb bevételekre van szükség. Tettünk egyébként a műanyagokkal kapcsolatban egy javaslatot az adóra. Így kell folytatni. Világos azonban az, hogy a bevételek csökkenni fognak, nem ringatjuk illúziókban magunkat. Viszont bosszantónak tartom azt, hogy mindenki csak arról beszél, sok régió számára fontosabbak az első pillérnél. Kiegyensúlyozottságot kell elérnünk a két pillér között, ne csak a csökkentésekről beszéljünk a második pillér kapcsán, és ne beszéljünk csak arról, hogy az első maradjon úgy, ahogy van. Az első pillér kifizetészításra kell szánnunk megfelelő módon a pénzeket, hogy ennek tényleges haszna legyen, hogy ezt bizonyítani is tudjuk a nagy nyilvánosság számára. Célzottabban kell kiadnunk a pénzt. Vannak lehetőségeink a megtakarításra, világos, a bizottság, a biztos, a maximum. Még egyszer köszönetet mondok azért, hogy a renacionalizáció ellen szól, ez a félelmünk egyébként, a közös agrárpolitikával kapcsolatban Brüsszelben maradjon a kompetencia. Thank you. We're discussing... Egnyú képviselő, köszönöm szépen. A finanszírozás jövőjéről beszélünk. Szembeötlő volt a számomra a saját források rész ebben. Ez az a pénz, melyet az Európai Uniós adópénz, adófizetőktől szed be az Unió, úgy, hogy a tagállamok ezt nem tudják ellenőrizni. Lenyűgöző, hogy ez mennyire bátor, amit itt javasolnak. Uniós együttműködési adót, karbonadót, uniós pénzügyi tranzakciós adót javasolnak, uniós elektromossági adót, gépjármű, uniós gépjárműadót, különböző módokon vetnek ki adót az állampolgárokra, emellett itt van még az áfa, és ott lesz még az uniós üzemanyagadó és a karbonadó is esetleg. Hát ez rendkívül merész javaslat. Az Egyesült Királyságban azok, akik maradni szeretnének az Unióban, ha meglátják ezt a részt, lehet, hogy meggondolják magukat. Ha én lennék az önök helyében, és pénzt keresnék, akkor miért ne lehetne inkább az áfával ö, működni, az áfát elővenni. Miért ne lehetne ezt egy százalékban meghatározni például? A javaslat maga rendkívül merész, és lehet, hogy majd visszaüt a következő választás során. Köszönöm szépen. Köszönöm mellett ugyanakkor rendszeresen ide zarándokolnak a szakminiszterek, és azt hangoztatják, hogy nem szabad takarékoskodni, ezt nem tartom annyira következetesnek. Az ember vagy támogatja a megtakarításokat, és akkor az illetékes minisztereknek is ki kell tartaniuk emellett, vagy egy nem különösebben komoly fellépéshez, már pedig az elmúlt hetekben ezt gyakrabban tapasztalhattuk egy megállapítás, illetve egy aggodalom a részemről, amelyet ön is fellépéshez, már pedig az elmúlt hetekben ezt gyakrabban tapasztalhattuk. Egy megállapítás, illetve egy aggodalom a részemről, amelyet ön is javíthatunk, és akkor így néhány százalékos megtakarítást is eszközölhetünk. Köszönöm, Aguilera képviselőknek, hiszen távozni fognak, de én hiszek a saját forrásokban, ezért a tagállamoknak szerintem további erőfeszítést kell tennünk, és bárcsak a spanyol kormány egy kicsit proaktívabb lenne, nem mondhatja egy nemzeti kormány, hogy továbbra is kitart a kap mellett, de nem akar több forrást biztosítani. És az utolsó gondolatom, elnök úr, a kap stabilitása szükséges, de egyik reformot a másik után hajtjuk végre. Most végeztünk az omnibusszal, ami a közös agrárpolitikában változtatást hozott E, vannak itt költségvetési e, szempontból nyilván indokolt változtatások. Tehát stabilitást kell biztosítanunk, és biztonságot kell nyújtanunk. Változtatásokra is szükség van, ezek közül az egyik a greening. Köszönöm. Kerül a Brexit. Ennek a fele csökkentés. Tehát 6 milliárdról van szó, ennek 60%-a mezőgazdjárnyi csökkentéssel beszélünk. 3,5 milliárdnyit vennénk el összesen? 30 százalék, 15 ha ez tényleg így van, akkor mondjunk 3 milliárdot, hiszen a biztos nagyon ö, nagyvonalú Weissúr, tessék. Ötinger biztos úr, felszólalásából kihagyott néhány témát. Az ökológia, éghajlatvédelem témája kimaradt. Itt ilyen tekintetben is vannak kötelezettségeink. A mezőgazdaság ökologizációja jelentős lehetőség ahhoz, hogy a kötelezettségeinknek eleget tegyünk. Az egészségügyről sem beszélt, az élelmiszerek minősége, a, minőség, a mezőgazdasági formákkal függ össze, és jelentősen befolyásolja a lakosság egészségét. Utolsó téma munkahelyek. Brit kollégám is említette, hogy évente több ezer munkahely tűnik el a vidéki térségekből. A munkahelyeket kellene megőrizni, és esetleg újakat teremteni. Ez jó érv lehet a kormányokkal szemben is végezetül. A zöldek képviselője vagyok, teremteni. Ez jó érv lehet a kormányokkal szemben is végezetül. A zöldek képviselője vagyok, figyelmet bizonyos elvekre irányítani. A biztos folyton csökkentésekről beszélt, ez engem megijeszt, beszéljünk inkább csomagoknak, semmi köze a mezőgazdasághoz. Ilyen tekintetben még van mozgástér, van, lehet mit tenni. Annak érdekében, hogy az intézkedések hatékonyak legyenek. Tehát nem csökkentésekről beszélnék. Továbbá említett valamit, 12-13. Így. Az én hazám már megtette, remélem mások is ezt fogják tenni. Bálkárcel képviselő, köszönöm biztos úr. Először is szeretném megköszönni önnek, hogy eljött ma hozzánk, és egy olyan kérdésről beszél, ami természetesen nagyon fontos a gazdák számára. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság növelheti a közösségi költségvetést a jelenlegi 1%-ról, akár 1,1 vagy 1,19%-ra, de ez azt jelenti, hogy a kohéziós politika, illetve az, a mezőgazdaság csökkentés tárgya lesz. Ez pedig teljességen elfogadhatatlan, mert ez a két szakpolitika kulcsfontosságú ahhoz, hogy kiegyenlítsük az egyenlőtlenségeket és a vidéki térségek fejlődését, valamint a kevésbé sűrűn lakott területek helyzetét javítsuk. Például Spanyolországban a közös agrárpolitika szempontjából ez egy katasztrofális döntés lenne, mert a gazdák már így is megfizetik az orosz vétó árát, aztán még a Brexitet is ők fizetnék, főleg ha megnézzük a tej, vagy a sertés, vagy a zöldségek, gyümölcsök terén az árak válságának következményeit a, közös, a közvetlen támogatások társfinanszírozásával mi a helyzet, és 15-30%-kal tervezik ennek a költségvetésnek a csökkentését? Köszönöm, Buda úr. Köszönöm szépen, köszönjük szépen a prezentációt. Igen, bizonyította, hogy ismeri a mezőgazdaság problémáit, viszont a forgatók ezekre szükség. A közvetlen kifizetések, támogatások semmiféle kiigazítást nem bírnak már el. A bizottság megközelítése az, hogy egyenlő szintre hozná ezeket a tagállamok között. A kelet-európai országokban gazdálkodókat támogassuk, mert nem fognak tudni túlélni. Végezetül ne felejtsük el azt sem, hogy ez a pénz, amelyet szeretnénk a kapra, az... Thank you, Chair, Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Azt mondhatom, hogy a kap az egy fizetés, amikor a társadalom fizet a, te a gazdálkodóknak bizonyos szolgáltatásokért. Tehát Sért kell fizetni, ahogy a lehető legjobb minőségű élelmiszert állítsák elő, és ez hozzáférhető legyen a fogyasztóknak megfelelő, biztonságos módon, elfogadható áron. Ez is egy olyan szolgáltatás, amiért biztosítjuk a földnek a védelmét, a gazdaságok védelmét, és e tekintetben vannak feladataink, klímaváltozás, környezetvédelem, de sajnos nagyon sok esetben ehelyett a kap, az egy kompenzáció lett, mert a, sok esetben a termelők nem kapták meg az őket megillető árat, és a ö, nagykereskedők és egyebek húztak ebből hasznot. Tehát fel kell tennünk a kérdést, hogy valójában ugyanilyen szolgáltatást kívánunk-e majd 2020-ban, és ugyan ennyi összegért, vagy kevesebbért. Ez egyszerűen így nem elfogadható. Eh, itt azt hiszem, hogy a mi felelősségünk a mezőgazdászoknak, a eh, biztosoknak a eh, feladatuk és felelősségük, hogy itten ezeket lecsökkentsék. Mert ha nem, akkor az, hogy itt milliárdokat küldenek el különböző például katonai projektekre és egyebekre. Każdy przedłuży o 20 sekund, to jest ha mindenki túllépi a felszólalási idejét, akkor nem tudok mindenkinek szót adni. Dana úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, teljesen jogosan azt mondta, hogy a mi bizottságunk ellene van a kapcsökkentésének. Két oka is van ennek. Az első, hogy a más nagyhatalmak, Egyesült Államok, Kína és mások sokkal jobban támogatják a saját mezőgazdaságukat, mint ahogy teszi ezt az Európai Unió. A második, ami ezzel összefügg, a piacoknak a megnyitása a bilaterális kereskedelmi tárgyalásokon keresztül USA, Mercosur, Ausztrália, Új-Zéland és egyebek. Ez rendszeresen feláldozza a mi mezőgazdaságunkat és állattenyésztésünket, és következésképpen már nem versenyképes. Ez halmozottan azt teszi, hogy az Európai Unió, a mezőgazdasági világ és a vidék fizeti meg ezeknek az árát az egészségügyi vonatkozásban is. Na itt az ideje, hogy erre felébredjünk, és a bizottságnak pedig ezt figyelembe kellene vennie. Köszönöm. Danton. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy eh, amit elmondott. Ön említette több alkalommal is különböző számokat, és tudom, hogy minden egyes eh, bizottság előtt, ahova elmegy, mindenütt azt mondják, hogy a költségvetést azt minimum fenn kell tartani, vagy pedig többet kérnek. Szeretnék ugyanakkor hangsúlyozni egy fontos dolgot a mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatban. Ezek alapvetően fontosak nem azért, hogy egy, támogatta egy ágazatot fenntartsunk, hanem azért, hogy jövedelemmel rendelkezzenek emberek. Hány gazdaság tette volna már le a lantot, hogyha nem kaptak volna valamilyen támogatást. Azok az összegek, amelyek kifizetésre kerülnek, ezek azt biztosítják, hogy nagyon sok családnak legyen megélhetése. Az én hazámban vannak olyan mezőgazdasági vállalkozások, amelyek több ö, támogatást kaptak, mert egyébként nem tudnának megélni a családok. Tehát nem azonos típusú támogatás ez, mint más politikák esetében. Ugye arra is szeretnék emlékeztetni, hogy egy 7%-os mezőgazdasági költségvetés csökkentés a szakértők szerint 8,2%-os csökkentés csökkentést jelent az európai mezőgazdászok jövedelmében. A gazdálkodók jövedelme az mm, körülbelül más szakmák 50, jövedelmének 50%-át teszi ki. Na majd meglátjuk, hogy hogy fog ez kinézni, ha nem csökkentjük. A kapról beszélt, lenne egy kérdésem. az álláspontjával kapcsolatban többször találkoztunk már, egyébként a Költségvetési Bizottságban is dolgozom, és ott ön elmondta, hogy a Brexit hiány nagyobb terhet jelent a tagállamokra néz. Most csökkentésekről beszélt. Elnök úr az előbb egy számítást tárt ön elé. A 15-30 százalék csökkentés egyáltalán nincs összefüggésben az 1,5 megerősítik azt, hogy a közvetlen kifizetéseknek maradniuk kell, mégpedig ugyanazon szinten kell maradniuk a következő pénzügyi keretben. A régi és az új tagállamok között kérjük a kiegészítést. ki, ki, ki Mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban? Igen, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az erőfeszítésekért, és köszönjük azt, hogy azon fáradozik, hogy megőrzi a kohéziós politikát. A Strasburgi ülésen Juncker csökkentéseit. Ez így van jól, hiszen ez jelenti az alapot. A kap és a kohéziós politika nélkül az unió más problémákkal szembesülne majd. A zöldítésre is felhívnám a figyelmet. A zöldítés további pénzeket nem kapott, viszont ez többlet költséget jelentett, ami ki kell teljesíteni ö, azt a ö, reformot, amely az adóparadicsomokat ö, célozza meg. Az adót ott fizessék meg, ahol a jövedelem is befolyik. Ribeiro képviselő biztos úr beszélt nagyobb flexibilitásról ez azonban nem történhet meg úgy, hogy csökkentjük a költségvetési forrásokat. Ebben a szakaszban a tanács, illetve a bizottság találhat-e finanszírozási alternatívákat, és ezáltal tudjuk-e kompenzálni azokat a problémákat, amelyekkel most szembesülünk. Ezzel szemben a bizottság most előterjesztett egy dokumentumot, amelynél a legjobb esetben is megtartja a jelenlegi finanszírozást, míg eh, más eh, tételek, nem mint a Horizon 2020 vagy az Erasmus Plus, eh, ott gyakorlatilag növeli a finanszírozást. Tehát a mezőgazdaság konkrét esetében, ha új igények merülnek fel, akkor több finanszírozás szükséges. A bizottság jó lenne, hogyha ezen agribizottság gyakorlatilag egyöntetű véleményét tartsa a tiszteletben, ugyanis azt kérjük, hogy vagy megtartsuk a mezőgazdasági forrásokat, vagy növeljük ezeket. Hajbus képviselő. Igen, köszönöm szépen, hogy elmondta véleményét a mezőgazdasági politikával kapcsolatban. Ez az elsődleges szakpolitikai területünk. Nem szabad elfejteni azt, hogy a tagállami költségvetések jelentősen csökkentek ezen a területen. Ezek nagyon kicsik. Ha az európai szintet csökkentjük, az még nem jelenti azt, hogy a tagállami költségvetéseket fogjuk pénzzel feltölteni. Kérem, ezt tartsák szem előtt. A tagállami költségvetés különben is az európai költségvetésbe fizetnek bele. A fiatal gazdák esetében figyelnünk kell arra, hogy nem csak az elején kell kezdőtőket tekintetében támogatni őket, hanem az első években. Az újra elosztás esetében pedig azt kell megnéznünk, hogy szükség van az, át, a, a, az átalakításra a mezőgazdaságban. Köszönöm szépen, biztos úr, három megjegyzésem lenne. Több pénzért kell harcolnunk, és több jövedelemért. A német koalíciós szerződésben az áll, hogy a most, mostanáig tartott költségvetési szintet szeretnénk a jövőben is biztosítani. Ez jó. A gazdák elfogadják a csökkentéseket akkor, ha úgy érzik, hogy ez igazságos. Ha valaki befizet, akkor 8%-kal csökkentenénk mindenkinél. Ez egy Ötinger képlet, említette az 50-50-et, de nekem ugyanaz a számításom, mint az elnöknek. 3,2 milliárdnyi csökkentenénk, ezt kell elmondanunk a mezőgazdászoknak. Harmadsorban ön elmondja, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, ez a hardware, önök adják, mi pedig a szoftvert adnánk, ez lenne a közös üzlet és ilyen tekintetben támogatni tudnám önt. Panie komisarzu, z jednej strony pan mówi o ubyt... Koszewska képviselő, tessék. Igen, biztos úr, ön azt mondja, hogy hiányozni fog a pénz a Brexit miatt, és emellett még nagyobb csökkentésekről beszél. Hogy lehet, hogyan tudja ezt hitelesen megmagyarázni? A Brexit nem lehet itt kifogás ahhoz, hogy csökkentsük a mezőgazdasági vállalkozások támogatásait. A zöldítést erőteljesen kritizálták, már az elején is, a bizottság viszont csak most vette észre, hogy ez, nem, ez az egész nem racionális. Terület alapú támogatások kiegyenlítését nem is említették. Lengyelországban ezen támogatások mértéke sokkal kisebb az évek elteltével egy bizonyos szintet el kellett volna érnünk, de még mindig alacsonyabb ez a támogatás nálunk, mint Németországban, a szomszédos országunkban. Mi lesz ezekkel? Mindenkinél csökkentünk majd ilyen tekintetben? Köszönöm, biztos úr. Nézze, a mi feladatunk az, hogy a közös agrárpolitikát védjük, azért, hogy ez továbbra is egy erős európai politika maradjon. Két kockázat van, az egyik az, hogy megfosztják a forrásoktól, és a másik veszély a szubszidiaritás csorbítását jelenti, mi egyiket sem támogatjuk. Éppen ezért ez a javaslat arról szól, hogy a tagállami hozzájárulásokat növelni kell. Ugyanakkor aggaszt engem az, hogy az 1,1-től az 1,9%-ig említi ezt a ezt az összeget ugyanis ez nem lesz kielégítő ahhoz, hogy a közös agrárpolitikát fenntartsuk a jelenlegi szinten. Éppen ezért jó lenne, hogyha még ambiciózusabbak lennénk. 1,3-ból indult ki ön, erre szükségünk van, szükségünk van ezekre a pénzekre. És szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a demográfiai kihívás, illetve az elnéptelenedés kockázata szempontjából a közös agrárpolitika mit jelent, ugyanis ez a módja annak, hogy a fiatal családok továbbra is a vidéki térségekben maradjanak, ez pedig egy nagyon fontos igény az Európai Uniónak. Igen, nagyon szépen köszönöm. Három megjegyzésem lenne. A közös agrárpolitika feltételes. Minden ország úgy jár el, ahogy szeretne, van, ahol termeléstől függő, van, ahol ettől függetlenített a támogatás ha már közös agrárpolitikáról van szó, akkor egy kicsit közösebbnek kellene lennie. A piaci hiányokat nem tudjuk támogatásokkal kivédeni. A piac nem teljesít a tej és a sertés és hús területén, viszont a piac továbbra is úgy van, ahogy van, nem teljesít, viszont a brüsszeli pénzek sem segítenek ezen. Gondolkozunk el a pénzek előosztáson. A pénzek elosztásán gondolkozunk-e a piac működésén? Ödenger úr, emlékeztetném arra, amit a plenárison elmondott, a legnagyobb igazságtalanság a közvetlen kifizetések linearitása. Van, aki sokkal több pénzt kap, ez, ez, ez így nem jó, ezt meg kell szüntetnünk. Um, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, köszönöm szépen ezt a vitát. Úgy gondolom, hogy a számadatai és az anyag önmagában is ösztönző. Nem vagyok biztos abban, hogy miért éppen 30%-ot emeltek ki a javaslatban, de értem a gazdálkodóknak az üzenetét Írországból is. Ők mindenképpen azt szeretnék, hogy a jelenleg szem előttük álló kihívásoknak meg tudjanak felelni azt is, ez, hogy a többi 22 tagállam mit gondol a hoz, megnövekedett hozzájárulásról. Nem szeretnék negatív lenni, de ugye Brexitről beszélünk, illetve annak a kapcsolatáról, hatásáról. Az Egyesült Királyságban egyre inkább többen vannak a hard, kemény Brexit érdekében. És ez azt jelenti, hogy jobban meg kell néznénk a forrásoknak a... Ez engem nagyon foglalkoztat. Köszönöm. Tisztelt biztos úr! A közös agrárpolitikának nem csak a gazdák a kedvezményezettjei, hanem mi is, hiszen olcsóbbá válnak a termékek, jobb minőségűek, elnünk kell. És eh, pontosan e célból használjuk fel a közös agrárpolitika forrásait. Köszönöm szépen, biztos úr, öni a szó. Elnök úr, tisztelt eh, képviselők, tisztelt kollégák! Ma mindenek előtt azért jöttem el, hogy meghallgassam önöket, és a vélem vagy a Költségvetési Szakbizottságba, vagy a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságba, akkor kíváncsi vagyok, majd, hogy Strasbourgban a parlament milyen homogén álláspontot tud kialakítani. A Brexit nem kifogás, ez sajnos egy tény, egy valószínű nettó befizető országról van szó, amely kiesik, akkor végeredményben 12-13 milliárd nettó euró fog hiányozni, ez pedig egy tény. Hogyha karácsonykor például meghal egy gazdag nagybácsi, akkor egyel kevesebb lesz az ajándék a fa alatt, és ez nem... De de azért szeretném a tényeket is szem előtt tartani, nem szeretném a fejemet a falba verni, ezt nem akarom megkísérelni. Nagyra törő javaslatot szeretnék előterjeszteni, de aztán nem szeretném azt, hogy utána a tagállamok ezt kérem, menjen el Amsterdamba és beszéljen vele. Az elkövetkezendő hetek során azt hiszem ön ott sokkal többet tud elérni a célja érdekében, mint itt ebben a teremben, ehhez pedig sok sikert kívánok önnek. Természetesen lehet, hogy a, nem, nincs annyira nem akarnak csökkentést a kohéziós politikán, az agrárpolitikánál, a nyugat-balkára több forrás, többet a kutatásra, de 1,0 százalék, ez az, ami mellett kitartanak és tudnunk kell azt is, hogy végeredményben egyöntetű lesz a döntéshozatal, tehát 27, lehet, hogy még ennél is több nemzeti parlament támogatására is szükségünk van. És csak azt tudom mondani, hogy a hangulat elég bonyolult és ezt keresztül visszük, akkor rendben van, de ön, ahol az ön frakciájában erős a német delegáció, és ott van egy kisebb német delegáció is, óriásunk azt is, hogy itt a parlamentben is vannak programok, amiket nem akarnak csökkenteni. Az Erasmus Plus esetében egy ötszörös tudom, ezeken a területeken a források emelését. A duplázás nem fog menni, de ha Európa a Silicon Valley-vel, vagy a Made in China Csájnával szeretne versenyképes maradni 2025 után is, akkor a kutatás, illetve az innováció érdekében többet kell tennünk a gyermekeink számára is Európát megjelen, meg kell jelenítenünk. És itt a gazdák gyermekeire is gondolok, hiszen számára is Európát megjelen, meg kell jelenítenünk és itt a gazdák gyermekeire is gondolok, hiszen ők is, ő, számukra is előnyös az Erasmus Plus. Vannak kutatói programok, amelyek a jövő mezőgazdasága, mezőgazdasági vállalók. Éppen ezért a számvevőszék jelentése a megfelelő pillanatban készült el, és Hogan biztossal egyeztetek arról, hogy a közös agrárpolitika értékes élelmiszereket, ellátás biztonságot kell szavatoljon, itt a kon kell, hogy javítsa. Ez ennek a rendkívül nagy programnak a hozzáadott értéke. Az önök számításai annyira nem tévesek, én 5-10 százalékos csökkentésről beszéltem, ezt arányosnak tartom, de a nyilvánosság előtt elhangzanak olyan követelések is, hogy például töröljük úgy, ahogy van, ezek nem a bizottság álláspontját tükrözik. Egy vita indító folyamat, egy fehér könyv hiteles akkor, hogyha a nyilvánosság előtt elhangzott gondolatok, kérdések formájában jelennek ott meg. A 30%-ot mi nem vállaltuk fel, vagy az 50%-os friss, formá, friss forrást, ezt, ezzel mindig szembesülök, minden egyes sajtókonferencián, minden egyes fővárosban hallom, és mindig ugyanazt mondom. Gressle asszonynál a kontbizottságban ugyanazt mondom, mint itt vagy Ártui feladatokat akarnak, akkor 80%-ban friss forrást kell, hogy biztosítsanak, és maximum 20% lehet az, amit átcsoportosítás útján tudunk biztosítani. Meg kell vitatnunk azt a kérdést, hogy mindkét, ahogy a csökkentésre javaslatokat tegyenek, hanem azt kérném, hogyha a csökkentés, és Juncker úr nem azt mondta, hogy csökkentésre kerül sor, hanem azt mondta, hogy egy észszerű csökkentés, ha egy, egy egy összegű nem a programtervezésbe, hogy a lehető legkisebb legyen a kár, és a lehető legnagyobb legyen a haszon. És ezt követi az a gondolat, amelyet felvetettek a kollégák a degresszióval kapcsolatban. Sajnos a kollega már nincs itt. Tudom, az ön hazáján kívül, ugye Németország, mellett vannak mások is, akik azt mondják, hogy a nagy vállalkozások egy nagyon fontos gazdasági tényező, és ugyanilyen támogatást igényelnek. És a baloldali kentés hektáronként ugyanazt a támogatást, ugyanazt a közvetlen kifizetést kell biztosítani. Tehát alapjában véve ez vagyunk, akkor meg kellene állapodnunk, mert továbbra is úgy hiszem, hogy a közös európai agrárpolitika egy többlet értéket képvisel a címkézése szempontjából mi álljon a boros üvegen, vagy a tészta csomagolásán, az állatjólétre vonatkozó szeretnének vásárolni Piemontéból ugyanazon az áron és ugyanazon a, ugyanazon a minő, ugyanazt a minőséget kell, hogy kapják a közös agrárpolitikáját, ezért szerintem minél több olyan kormányt tudnak megnevezni, akik a Brexit által előidézett űrt teljesen be tudják pótolni, és ha ehhez még a frakciók részéről semmit nem akarnak adni, akik 1,0% mellett kitartanak, kellene egy középutat találnunk. A 50-50, vagy 80 hú. Következő 7 éves pénzügyi keretet kidolgoznunk a parlamenttel, és ezt jóváhagyni a tanácsban egyhangulag, akkor ennek a vesztesei a fogyasztók és a gazdák lesznek. Harcolni fogunk úgy, ahogy azt a biztos felvázolt előttünk, a kormányainkkal, hogy ne legyen alacsony a gazdálkodók a jövedelme, mert akkor elhagyják a vidéki területeket a kapámára. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok. Oké, okay, professzor, Még egyszer köszönjük szépen. Egy perc szünetet rendelek el, mert tudom, hogy sokan akarják hagyni a termet. Proszę Państwa, e, zaczynamy. E, bardzo chciałem przeprosić, ale... És akkor folytassuk. Nem elmulasztottam belga vendégeinket üdvözölni. E, belga fiatal gazdálkodók vannak itt. Nagyon örülök, hogy eljöttek hozzánk és örülök annak is, hogy lehetőségük volt belehallgatni ebbe az érdekes vitába. Nézzük a következő napi rendi pontunkat. Fontos és mindenek érdekes téma ez. Nálunk Nekov szakbizottság kollégái is itt vannak velünk, meg is adom a szót a kollégánknak. Nekov úr, tessék! Благодаря, Nagyon komoly a helyzet. Ez nem is új, és, nem, és számtalan kezdeményezés ellenére is ez így van, nincs igazi változás a termékek esetében, amit végül a fogyasztó megkap. Olyan személyként, aki az egyik tagállamban nőttem fel, és tíz évvel ezelőtt csatlakozott hazáma az Unió, tehát Európában alacsonyabb minőségű, nem csak a az élelmiszerekről beszélünk, de különböző gépekről, gépkocsikról, szolgáltatásokról, gyógyszertermékekről is. Ami a mezőgazdasági szakbizottságként szerintem erre a helyzetre rá kell mutatnunk, különösen az élelmiszer vonatkozásában. A E, megállapítás az első lépés, és szerintem nagyon jó a koordináció más szakbizottságokkal, az IMCO szakbizottság és az ENVI szakbizottság is együttműködik. A legfontosabb politikai üzenet az egy és ugyanaz, nem elfogadható, hogy egy egységes belső piacon azonos márka megnevezés, azonos csomagolás mellett különböző minőségű termék jelenjen meg, más az összetétele, mert ugyanis ez károsítja a bolgár, a cseh, a horvát és egyéb tagállamok fogyasztóit. Felvizsgálatokat indítottunk, és vannak esetek, amikor nagyon komoly különbségeket találtunk, és van, ahol a cukortartalom sokkal alacsonyabb, mint a másik országban, van, ahol a több benne a rizs. Bulgáriában azt is tapasztaltuk, drasztikus példa volt, volt egy termék, amelyik 170 kal volt drágább, mint ugyanaz a termék Németországban. A terméknek az ára az különböző tényezőktől függ, de a ö, fogyasztót az érdekli, hogy a márka és a minőség között egyértelmű összefüggés legyen. És el kell érnünk azt, hogy ne legyen hogy azonos terméket, azonos márka alatt, azonos csomagolásban, de különböző összetételelvel forgalomba hozni tisztességtelen várja el, bármelyik államban is, tagállamban is vásárolja meg a terméket ha van egy helyi külön recept, akkor ezt fel kellene tüntetni a csomagolásnél, hogy az azonos márkájú, azonos csomagolású termékek teljes mértékben azonos összetevőkkel és azonos mennyiség összetevőkkel arány, és minél előbb meg kéne nézni 2018 végére ennek eredményeit, és módosítani kellene a vonatkozó irányelveket. Van egy további javaslatom is, különböző módosításokat nyújtottam be, és érdekelne engem az önök véleménye is, hogy hogyan lehetne egy erős határozott álláspontot kidolgozni az Agri Bizottság részéről. E, Hölgyeim és uraim, először az árnyék előadók kapnak szót. Másfél perc. Tessék. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Sajnos szomorú ez a, az aktualitás, az, hogy vannak olyan tagállamok, ahol alacsonyabb minőségű termékeket árulnak nyugat-európai országokban árusított termékekhez, ugyanolyan termékekhez képest. Ha ezeket a termékeket nézzük, ha ugyanaz a márkanévvel árusítják, akkor Romániában, Bulgáriában, Bulgáriában Németországban, stb., előfordulhat ez. Tudjuk, hogy előfordult. Bizonyos intézetek szak intézetek foglalkoztak ezzel, ellenőrzéseket végeztek, és megállapították azt, hogy nálunk például vannak olyan termékek, de nem erről van szó most, mert nem a helyi ízlésnek kell megfelelni, ugyanolyan márkanévvel árusított termékek ezek. Nem engedhetjük, mint ahogy Juncker elnök is elmondta a parlament előtt, nem engedhetjük azt, hogy legyenek másodrangú állami bizottság megfelelő pénzeket különítsen el a vizsgálatokra. Hatékony eszközökre is szükség van, hogy meggátoljuk az ilyen helyzetek kialakulását. Ha egy vállalat megengedi magának azt, hogy különböző el, egymástól eltérő minőségű termékeket. A Nekovornak az anyagát. Kétségtelen, hogy a fogyasztókat tájékoztatni kell, és pontosan kell, hogy tudhassák, hogy mit vásárolnak meg a boltban. Az is igaz, hogy a preferenciák a szakbizottságon belül abba az irányba hajlanak, hogy helyi termékeket vásároljanak inkább, és helyben előállított termékeket, jó minőségeket, független attól, hogy melyik milyen ízesítésű. De vannak, akik utaznak, és amikor valahol hozzászoknak valamilyen termékhez, és ugyanezt a terméket meglátják a, ott saját boltjukban, akkor elvárják azt, hogy az a termék az ugyanolyan legyen, mint amit mások már tapasztaltak, nem pedig helyi összetevőket szeretnének vásárolni. És ez fontos és külön probléma van a egyes kelet-európai országokban, ahol sokkal magasabb például bizonyos termékeknek a cukortartalma, vagy a különböző adalékanyagok aránya, mint a nyugat-európai országokban. Például a hústartalommal ugyanezt tapasztaltuk. Tehát mindenképpen örülünk az elvégzett munkának, és köszönjük, hogy a jelentéskészítő megpróbálta ezt megfelelően előkészíteni, és fontos, hogy a fogyasztó megfelelő tájékoztatást kapjon, és pontosan tudja, hogy mit is vásárol. Köszönöm szépen, örülök, hogy ez a jelentés elkészítésre került. Nagyon fontos ez a kérdés számunkra, és ugyanakkor teljesen világos is. Sajnálatos módon az a benyomásunk, hogy a kérdéssel nagyon nehéz megküzdeni. Miket gyártanak exportra meg jobbat? Köszönöm szépen, köszönöm szépen Nekov úrnak is ezt a jelentést. Az egyenlőség unióját kell megvalósítanunk, ahol nincsenek másodrangú állampolgárok. Ez elhangzott, de ezek pusztán szavak. A fogyasztóknak most már tényekre van szükségük az élelmiszerek esetében lehet, hogy nem is a gyártók a hibásak sokszor, hanem azok, akik értékesítik a termékeket. Ha így folytatódnak a dolgok, akkor mindenképpen szükség lenne egy online platformra, ennek nem lennek nagyok a költségei, de a tagállami szakértők és fogyasztók egymással kicserélhetnék a termékek információit, és össze lehetne hasonlítani a különböző tagállamokban értes, értékesített termékeket. Így lehetne riasztani is, és a hatóságok közbeléphetnének. Így a problémás termékekre kisebb költségek mellett lehetne rábukani, és a lakosságot is bele lehetne vonni az ilyen kettős sztenderdekkel kapcsolatos gyakorlatba. Olyan eljárásokra van szükség, amelyek alacsonyabb költségűek, mert sok mindent most nem tudunk megengedni magunknak. Az európai tudatosságot kell növelni az ilyen gyakorlatokkal szemben, és sürgősségi alapon kell eljárnunk. Andrew. Probléma, hogy kettős mércét alkalmaznak, ez a következménye a közösségi politikáknak. Hogy lehet egységes belső piacról beszélni, közös politikáról, amikor ilyen helyzet adódik 28 ország vonatkozásában? Az országok már 2004 ezzel, mert ez egyszerűen megköveteli, hogy konkrét jó javaslatokkal kerüljük velegyünk ki ebből a helyzetből ez megtéveszti a fogyasztót, és tönkreteszi a termelőket is. Tehát ez egy nagyon komoly probléma, és mindenképpen... Danton úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének. Egy igazi problémát vetett fel. Ugyanakkor azért én azt mondanám, hogy óvatosan írjuk körül ezt a problémát. Van az alaptermék, az alaptermék, amit mondjuk az eredeti receptje, receptúra alapján ugyanabban a csomagolásban árulják, és nem úgy, és a két termék különböző, ez botrány de az is lehet, hogy egy országon belül nem ugyanazok az, az ízesítéseket alkalmazzák, és a gyártó arra kényszerül, vagy a forgalmazó, hogy hozzáigazítsa az ízesítést a vevőkhöz. Mondok egy példát, amit jól ismerek, mert mielőtt képviselő voltam, én magam is foglalkoztam ezzel. A, ugyanaz a sajt, nem ugyanaz a, feltétlenül ugyanaz a, az íze, és egy adott régiónak valahol az egyik ízt kedvelik jobban, a másik régióban a másikat, holott csicsa az igényeknek megfelelően. Nem szabad mindent összekeverni, külön kell választani a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, és el kell ítélni. Erre vannak javaslatok, illetve lesznek az elkövetkezendő hetekben, ami a, és van a piachoz való igazítás, és nem szabad a kettőt összekeverni. Erre nagyon adnak-e Németországban, akkor a bal oldalon van a kormány, az egy Egyesült Királyságban pedig jobb oldalon, de ugyanaz az Audi modell. Hát lehet, hogy ez túl le van egyszerűsítve, de valami ehhez hasonlóról panaszkodnak. Nem tudom, hogy milyen e- előnyökről beszélünk most. Engem minőségű összetevőkért ugyanannyit kérnek, mint máshol, ahol jobb. E- erről van szó, ez történik, mert én erről nem hallottam. a vállalkozás korszakában van itt egyfajta fekete piac? Nézést a cseh köztársaságban értékesítik ugyanazokat a termékeket? Valaki fekete kelet-európa gyenge minőségű termékeket küld. Bátorítanám az előadót, legyen következetes, és járjon el keményen, hiszen az egésznek van egy előtörténete. Ez nem egy új keletű vita, volt már egyébként az érintett gyártókkal tárgyalásunk is, de belátást nem tanúsítottak, holott tanúsíthatnának. Ha egy cukormentes új ital dobnak piacra, akkor hatalmas betűkkel dobják ezt piacra, hogy cukormentes. Az, az ember utána olvashat, megvan az információ ha én vásárolok valamit, a, egy bizonyos márkanevű terméket, akkor azt hiszem, hogy mindenhol ugyanolyan minőségű. Ha nem, akkor írják rá. Most, amit én láttam, és ez bosszantott is engem, de most már évek óta vitatkozunk ezen, az, hogy egyáltalán nem volt belátása ezeknek a gyártóknak. vejünk az asztalra azért, hogy térjenek észszerű útra. Ami pedig a gépjármű gyárat illeti, a német gépjárműgyártók soha nem merészkednének egy gyenge minőségű autót piacra dobni az Angliában. Nagyon következetesen kell eljárnunk, és ennek megfelelően eljárni. Csak arról van szó, hogy a fogyasztót tájékoztatni kell, és ha az X nevű termék cukor helyett valamilyen szirupot tartalmaz, akkor írják rá. Ennyiről van szó. De lassan már irodalmárnak kell lenni ahhoz, hogy ilyen címkéket megírjanak. Hát persze ez bizalmatlanságot szül. Legyünk következetesek, inkább kemények legyünk a gyártókkal, mert valószínűleg üldöznünk kell őket. Hát igen, valószínűleg vannak olyanok, akik örülnek annak, hogy változtatnak az íze, ízesítésen, csak tüntessék fel, és akkor semmi rossz nincs ebben, ha tényleg módosítottak valamit. A márkanév alatt alacsonyabb minőségű élelmiszerek árusítását. Vállalati szinten kiegészíteném az élelmiszer minőséget kár uniós pénzeken, amelyek eredményét a tagállami hatóságok az EFSA rendelkezésére bocsátanák. Az EFSA elvégezné az európai... Teraz poprosimy przedstawiciela komisji ENVI. Most pedig megkérjük a Környezetvédelmi Szakbizottság, az ENVI azaz az illetékes szakbizottság képviselőjét, Szekmalap asszony tessék. Zahvaljujem se gospodine predsjedavajući. E, poštovane kolegice i kolege, e, Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az Európai Parlamentben nagyon gyakran beszélünk a valamennyi e, állampolgár egyenlőségéről, egyenlő jogairól az unió belül, és ez egy olyan példa, re mutogattak, illetve elmondták, hogy mit gondolnak a helyzetről, mert az állampolgárokat nem azonos módon kezelik. Örülök, hogy ez az első jelentés e tekintetben az Európai Parlamentben, és ezen a jelentésen keresztül lesz egy hivatalos álláspontja a parlamentnek ezzel a kérdéssel kapnak, számítanak, és ezért kell valamit tenni. Nagyon sok tanulmány készült már ezzel a témával kapcsolatban. Én magam is végeztem eh, tanulmányt, kormányt a horvát élelmiszeripari élelmiszerügynökséggel. Vannak élelmiszeri, nem élelmiszeripari termékek, amelyek különböző minőst kellett alakítani a terméket. Való igaz, hogy előfordulhat, hogy különböző helyi preferenciák vannak, és egy termékbe esetleg több cukrot tesznek, vagy például ugye Nagy-Britanniában a kormány mű a másik akkor nem lehet különböző, mert ha különböző, akkor ez diszkrimináció. Ezért nagyon fontos, hogy ez egy ambiciózus jelentés legyen, és meggyőződésem, hogy ennek olyannak kell lennie, hogy az ilyen gyakorlatot azt fekete véleményt és az együttműködést, és meggyőződésem, hogy a dokumentummal elégedettek leszünk. Mówiła pani poseł Bożan z komisji ENVI. Boldán asszony beszélt az ENVI bizottság részéről, és most uh, Szenelova képviselő kap az IMKO-ból. To... Köszönöm szépen. Én is köszönöm Nekov úrnak a véleménytervezetét és mindazokat a hozzászólásokat, amelyek délután elhangzottak. Úgy gondolom, nekem pozitív az érzésem a vitát illetően, és azt hiszem, hogy nagyjából azonos módon gondolkodunk. Az IMKO szakbizottság most véglegesíti, én jó magam is jelentéskészítő vagyok, és márciusban fogjuk előterjeszteni a jelentést, tehát akik ehhez hozzá kívánnak járulni, azok még megtehetik, és majd összefoglaljuk, és csak arra emlékeztetnék, hogy már 2013-ban is a parlament és a bizottságot kérte, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést. Most 2018 van, és még csak most tartunk az első parlamenti jelentésnél. Tehát valóban eh, fontos lenne, hogy ennek jó eredménye legyen, és végre megtaláljuk a megoldást, mert ez már elég régi uta a várólistán szerepel. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót az Európai Bizottság képviselőjének. A DG Grow és a DG Just részéről vannak itt, nem tudom ki az, aki szeretné kezdeni. állampolgárok és fogyasztók legyenek az Európai Unióban, és gyorsan orvosolnunk kellene ezt a helyzetet. A bizottság, ahogyan az elnök úr is, szemben megoldást jelenthetnek. Mit tett a bizottság azóta, hogy úgy döntött tavasszal, hogy kezébe veszi ezt az ügy. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvre, illetve a fogyasztóknak nyújtandó információra, és tisztázza azt, hogy a félrevezető információk, amikor is hasonlóan a cél az, hogy kivizsgálja az azonos vagy hasonló márkájú és prezentációjú. Két millió mellett van egy kísérleti projekt a parlament részéről, amely szintén hozzájárul ezen módszertan kidolgozásához és ezen tesztelésén a kísérleti projekt folytatódik. Ezt a nem élelmiszertermékekre is ki fogjuk terjeszteni. Következésképpen Várjuk az IMCO, illetve Szenálova asszony jelentés tervezetének előterjesztését márciusban. Köszönöm. Elnök úr, és köszöntök mindenkit. A kollégám által elmondottakhoz csak annyit tennék hozzá, hogy mi is elköteleztük magunkat a cselekvési terv végrehajtása mellett. Ennek a célja az, hogy magatjuk, hogy kép, jobban képítsék a kellő kapacitást és a tesztelési módszereket. Rendelkezésre bocsátjuk ezt a támogatást, és a kérelmeket még április végé, vége előtt értékelni fogjuk. Ami pedig a fogyasztókat illeti, illetve szeretném tájékoztatni önöket, tisztelt képviselők, hogy a termékek kettős minőségének kérdésével foglalkozunk. Ez részét képezi a fogyasztóvédelmi irányelv tervezett módosításának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon jó együttműködést folytattunk a vélemény kidolgozása során, aztak meg. Már megkezdtük ezt a folyamatot, a jogszabályváltoztatást, és minél előbb, ahogy ezt kollégánk is elmondta, azt hiszem, hogy tisztességes legyen, hogy különböző sajt lehet különböző ízesítéssel, de akkor viszont rá kell írni az adott földrajzi címkét, és megjelölni a származási helyet, és nem tisztességes az, hogy ugyanaz a csomagolása legyen, és különböző összetevőkkel rendelkezik a termék. Amit Egnyú úr is mondott, és vagy inkább a kérdése, megfogalmazott, tehát a becsapni a fogyasztót, mert arra asszociál egy bizonyos termékre, ami létezik mondjuk az Egyesült Királyságban és Bulgáriában, meglátja ugyanazt a terméket olyan kinézetű, akkor ugyanazt a minőséget várja el. Úgyhogy ez nem címkézési kérdés. A címkék azok azt tükrözik, a valódiságát tükrözik, csak az a probléma, hogy különböző összetevő arányok. Több rizs tesznek az egyik termékbe hús helyett, vagy a hús minősége zsíros hús tehát ha bizonyítani, valahol el kell kezdeni. Itt az állampolgárokat képviseljük, szolidaritásról beszélünk naponta, és azon kell dolgoznunk, hogy végre eljussunk a szolidaritáshoz, a tisztességesség uralkodjék. Kutnál gyakran megkérdezik tőlem azt, hogy eredetit kérek, vagy pedig kínai ö, potalkatrészt, és én döntök. akarok -e egy eredetit garanciával, egy napi rendi pontot, a DG Agri ismertetni fog egy de megerősek, rövidítések, címkék és kiszerelések használata valamint a 607 per 2009 LK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezés. Konzultálni kezdett a tagállamokkal a delegált jogi aktus témájában. Azért, hogy előkészítjük a hagyományos kifejezésekről és a földrajzi jelzőségekről. Csék a vállalatokra és állampolgárokra nehezedő terhet. Konzultáltak az ágazattal, és egy párbeszédet folytató csoport keretében. Az egyik legfontosabb kérés, amely a konzultáció során elhangzott, az volt, hogy a borászat területén legyen érthetőbb a jog és ahol csak lehetséges, egy egységes jogszabályba foglaljuk a rendelkezéseket. A Dicságri egy delegált jogi aktust és egy végrehajtási jogi aktust készített elő, és a szakértői csoport január 30-án ülésezett utoljára, akkor a Digiagri előkészítette a tervezetet, figyelembe véve a tagállamok által elmondottakat és a saját jogi szolgálata véleményét is. A szakértői csoport május 17-én ülésezik a következő alkalommal, akkor egyeztetni fognak, és el kell fogadni az anyagot, a bizottság pedig június 7-én fogadná ezt el. Ezután továbbítanák ezt a parlament lehetnek. Most Onofre úrnak adok szót, aki ezt a delegált jogi aktust ismerteti, utána pedig egy vita következik. Tessék, kérem szépen. Tehát Onofre úr, Digi Agri. Tisztelt képviselők, a bizottság a végző fá, végső fázisban van a, szabá a rendelet összehangolásában a földrajzi megjelenés és a különböző hagyományos elnevezések tekintetében egy adott e, szektorral konzultációkat elindítottuk, és a tervezetet az elkövetkezendő hónapok során fogja a bizottság elfogadni. Szorosan együttműködünk a tagállamokkal és a termelők képviselőivel. Ért értjük a másoknak az érdekeit és szükségeit, és a folyamat végére azt reméljük, hogy valamennyi érdekelt fél igények kielégítésre kerülhet. A Lisszaboni szerződésnek a hozzáigazi, történő hozzáigazítás már régóta idős, időszerű. Ez fontos az ágazatnak a kibontakoztatása szempontjából, és fontos, hogy egy jogilag is megbízható szabályozásnak a meg megnyitása az mindig lehetőséget teremt arra, hogy a már meglévő rendelkezéseken javítsunk. Ebben a tervezetben a bizottság a következő javításokat vezette be megengedi bizonyos szimbólumoknak az alkalmazását, ami azt, hogy milyen a minimális karakterméret, amivel a feliratokat elkészítik eljárásokat, jelent a, hogy a különböző termék specifikációkat hogyan lehet módosítani, illetve kiegészíteni az élelmiszeri ágazatban különböző kompetenciájuk csökkenteni. Azt szeretnénk, hogyha hat hónapra lenne a maximális idő, amíg egy vizsgálat végigvihető. Uniós szinten ez azt is jelenti, hogy fontos elkerülni azoknak a vizsgálatát, ami már működik a tagállamokban re vonatkoznak. végezettől a kapcsolat E rendelet és a tápértékre vonatkozó és összetevőkre vonatkozó címkézésre. A 2017-ben, márciusban, amikor elfogadtuk a bizottsági anyagot, akkor elítésével kapcsolatban. Ez a 607-es rendelet, ez új információkat ad a, arról, hogy hogyan listázzák, illetve tüntessék fel a az összetevőket. Ez segít abban, hogy ez egységes legyen és ne különböző a különböző tagállamokban. Ez a két folyamat, ez egymástól külön van időben és térben is. Az összetevők és a tápérték feltüntetése, ez két fontos dolog, és ettől nem tud eltekinteni a bizottság oly módon, hogy derogációt adna a másodlagos területekre. Ugyanakkor másfelől a bizottság egy, azt a megoldást választotta, hogy az ágazatok alkalmazzanak önszabályozást. Amennyiben az önszabályozás azonban nem működik, vagy nem megfelelően működik, akkor a bizottság fenntartja a jogalkotási lehetőséget. fontos ezek